Allora, buongiorno a tutti, bentornati. Iniziamo subito, come anticipato ieri. Megkezdjük a munkát rögtön. A 11-es és 12-es napi rendi pontunkkal, ezt már tegnap egyébként beharangoztam. Minőségbiztosítási rendszerekről van szó, amelyek alkalmazhatók lennének a mezőgazdasági termékekre. Hol is tartunk a három oldalú párbeszédben ebben a témában. Garcia Perez lesz az, aki az utolsó, a legújabb eseményeket, eredményeket közli, akár újabb érdekes híreket is hallhatunk. Mindjárt ezért meg is adom a szót Garcia Perez kolléganőnek. Megnézzük, hogy milyen eredményre jutottunk az elmúlt hetekben, és együtt döntést is kell majd hoznunk. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretném összefoglalni. Nyilvánvaló, hogy sok információt adhatnék önöknek, a részletekbe is belemehetnék, de a mai napon egy olyan helyzetről, szakaszról számolhatok be, ahol már döntést is hozhatunk a parlament szintjén. Már korábban elmondtam, hogy ez a minőségi csomag, két részből áll. A minőség részéből, az értékesítés szabványaiból, standardekből, és kaptunk egy megfelelő mandátumot a tárgyalásokra. Igazából nem is mentünk nagyon a részletekbe a viták során. A javaslatunkat illetően pedig elmondhatom, hogy itt a szakbizottságban a megfelelő normákkal kapcsolatban döntést kell hozni. Amit mi javasoltuk, egyébként meglehetősen jól elfogadták, és tartalmi részben persze még lehet egy-egy vitáspont, de mi kitartunk amellett, amiről a szakbizottságnál döntöttünk, ami a minőségi szabályokat illeti. Az erre vonatkozó tárgyalások hónapokig folytak, majdnem egy évig. Az egyik legfontosabb kérdés itt a szakbizottságnál az volt, amely a hiányosságokat ellenőrzi a termelői szervezetek itt igyekeztek meglehetősen egységes álláspontot elfoglalni, mi a szakbizottságban is egyébként, de a tanács részéről azt láttuk, hogy elutasítják azt, ahogy mi megközelítjük a kérdést, illetőleg egy politikai nyilatkozat is született, mi szerint a GATT reformja keretében kell majd ezt a kérdést kezelni Két-három konkrét kérdés kivétel egyébként a többi területen a megállapodás gyakorlatilag kézzelfogható közel, közelségbe került azok a kérdések, technikai jellegű kérdések, amelyeket mi felvetettünk, azok bekerültek a megállapodásba, és szerintem nem vagyunk túl messze a végleges eredménytől. Van egy néhány olyan aspektus, amelyeket a következő napokban még tisztázni kell, mondjuk június 16-án lesz még egy ülés, és abban bízunk, hogy addig lezárjuk ezt a témát. És hogyha eljutunk ide, akkor lesz három oldalú párbeszéd június 20-án. Politikai egyességre szeretnénk jutni a magunk részéről. Egyébként pedig nem csak a személyes álláspontomat akartam képviselni, hanem a frakciók véleményeit összhangba hozni és azt képviselni. Végül pedig, hogy a plenárison szavazásra döntsünk-e, és egy második olvasatban, illetőleg politikai egyességre tudunk jutni, és már ezzel megoldjuk a kérdést. Tárgyalás, megállapodás és ezt a utat javasolták a frakciók többségében is. A következő hetekben igyekezni kell egy nyitott kérdéseket elemezni, megoldani. Június 25-én a Dán elnökség alatt még egy politikai egyességre is juthatunk. Abban bízunk. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy döntsünk, hogy válasszunk valamilyen utat, amelyel pozitív eredményt tudunk elérni a szakbizottságunk szempontjából. Természetesen a mennyiségi tervezés harcát el fogjuk végezni. Köszönöm szépen, elnök úr, Dorfman képviselő szólásra. Köszönöm szépen az elvégzett munkát. Elhangzott az imént a kolléganő részéről, hogy mint egy egy éve dolgozunk ezen a, az anyagon, és sikerült pozitív lépéseket tennünk. Ezekre egyébként ki is tért a kolléganő. Egy nagyon fontos téma az eredet megjelöléseknél például, ahol komoly forgalom van, illetve olyan konzorciumok esetében, ahol nagyon hosszú távon kell tárolni termékeket, vagyis a termelés és az értékesítés közötti időszak nagyon hosszúra nyúlik. Itt bizony a mennyiségi tervezés fontos szerephez jut. Kicsit furcsa például, ha tejről beszélünk, a tejcsomagnál végül is kompromisszumra lehetett jutni a tanácssal a hosszú távon érlelődő sajtok esetében hasonló volt a helyzet. Ez az, amiről beszélek, és hogy sikerült végül is megoldást találni. A földrajzi eredet megjelölések még, még nem mindenhol sikerült azonban ilyen eredményre jutni. A frakciómon belül vitát folytattunk arról, hogyan kívánunk eljárni Hogyha első olvasatban akarjuk lezárni ezt tervezés nélkül, akkor két dolgot kell figyelembe venni. Szükség van a tanács politikai nyilatkozatára, amelyben tudomásul veszik a tanács szintjén, hogy ez a téma fontos a parlament szempontjából is. Másrészt el kell gondolkodnunk azon is, hogy ezt a témát a KAP reformja keretében hogyan kívánjuk kezelni. Bizonyára érdemes felvetni ezt a témát az egységes GMO keretében, és a közös piaci szervezet kérdésében, és szerintem talán első olvasatban észszerű lenne lezárni azt, amire jutottunk, és ez egy eredmény, ezt megtartjuk, és ez nyilván a földrajzi eredet megjelölésekben is hasznos lenne. Köszönöm szépen, ez világos volt. Dorfan úr véleményét hallottuk, mondja az elnök utána Smith úr, utána Reimers. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet kell mondanom, és gratulálni szeretnék. Ez hosszú távú futás volt, hogy nagy feladat volt, nagyon bonyolult tárgyalások keretében bizonyára nem volt ez egyszerű dolog, és természetesen elismerjük, látjuk, hogy itt a tanácssal, a reálpolitika keretei között kell dolgoznunk, el kell fogadnunk a realitásokat, tisztában kell lennünk azzal, hogy a egyességre kell jutni, és itt a tárgyalások során sikerült eredményre jutni, de a tanács a tanács viszont meglehetősen erős, és úgy látszik, hogy a saját útján kíván tovább, hal, saját útján kíván tovább haladni, ami a politikai nyilatkozat elfogadása természetesen érdekes lehetne, de mi ez, azzal kell összevetnünk, hogy milyen volt az eredeti tárgyalási pozíciónk, és hát ez meglehetősen problémás ezen a területen, és látjuk, hogy a realitások talajá kívánunk mozogni, de azért ennél többet is tudunk tenni. Természetesen fontos, hogy a frakciók között egyességre jussunk, de azért azt hiszem a plenárison komoly módosításokkal fogunk előállni. És azt hiszem az eddigieknél jobb eredményeket is el tudunk érni. Köszönöm szépen. Smith úr, Michel Dantan még nem érkezett meg, de szeretném elmondani az ő nevében, az előadó és az árnyék előadó is előadók is tudják, hogy itt a mennyiségek témája is bekerült a egységes piaci szervezetbe. Peter Raimas, köszönöm szépen, sok minden elhangzott már, de azért arra szeretnék rámutatni, hogy a parlament a jogalkotásban fékként működik, ugye, ezt szokták a szemünkre vetni, de itt is látszik, hogy ez nem igaz. Igenis, a tanács az, amelyik blokkol, nem képes tárgyalni, mert eh, nem rendelkezik kellő minőségű mandátummal, és megmutatkozik az is, hogy eh, el kell gondolkodni az első olvasatban való megoldáson, hiszen Folyamatosan látni kell, hogy nem mi fogunk mindig engedni, hogy a tanács ellássa a feladatait. Először állapodjon meg a tanács önmaga keretei között, de ezt nem tudja megtenni. Innen nagyon nehéz tárgyalni vele. Ezért úgy gondolom itt az ideje, hogy új utat kell járnunk, és kíváncsian várom, hogy ebből mi alakul ki. Jó, rendben. Úgy gondolom mindenki hozzászólt aki szeretett volna. Egyelőre a többség arra mutat, hogy folytatjuk a munkát azon a módon, ahogy a jelentéskészítő kitért erre. Természetesen folytatjuk a harcunkat. A tejcsomagban nem engedtünk, a minőségi csomagban sem fogunk engedni, de azért valamikor konkrét eredményekre kell jutni. Sok a nyitott kérdés még, egyre szeretnék emlékeztetni. A minőségi csomagban itt van ez az ex officio norma, ami egy nagy cél a parlament szemében, nem csak azért, mert mi ezt szeretnénk, és úgy gondoljuk, hanem ez igenis a minőségi termékek védelme érdekében egy komoly fegyver lehet, és a jelentéskészítő beszélt egyébként a hegyvidéki termékekről is. Ez is egy fontos téma, eddig ez nem szerepelt, és mi bevittük, azt hiszem ez egy világos politikai nyilatkozat, vagy kiállása, hogy igenis Agri szakbizottságként van egy szerepünk, az elért eredményeket meg kell őrizni, és ezt világosá kell tenni, és a tanács az, amelyik nem volt képes többséget teremteni ebben a csomagban a mennyiségek kérdésében. Ha további hozzászólás nincs, akkor kérem a kolléganőt folytassa a munkáját, tájékoztasson bennünket akár 20-án, és lehet, hogy 25-én egyességre lehet jutni, a következő, a 12. pont következik. Ez egy nagyon fontos további új terület. Elnézést, szakítja magát félre, félbe az elnök. A közvetlen kifizetésekről van szó. A 1234 per 2007-es rendelet esetében Kapula Szentos úr már elmondott egy néhány dolgot ezzel kapcsolatban májusban. louis kérem most meg, hogy beszéljen a Strasburgi trilógus eredményeiről. Köszönöm szépen, elnök úr. Most mindannyian tudjuk, hogy ez egy rendkívül fontos jelentés, különös tekintettel arra, ami a stabilitást illeti, amelyekre szükségük van a gazdáknak 2013 folyamán. Tudjuk, hogy az eddi, a jelenlegi tervezési időszak mind pénzügyi, mind gyakorlati tekintetben 2012-ben véget ér. Ezért fontos, hogy 2013-ban legyen egy átmenet, amely nem jelent problémát, illetve nem állít akadályokat a mezőgazdasági tevékenység útjába az Európai Unióban. Az Európai Bizottság javaslatot készített, jelenleg aktívan dolgozunk ezen a javaslaton, és azt szeretném mondani, hogy kiváló volt az együttműködés az Európai Bizottság szolgálataival. Szeretnék mindenképpen köszönetet mondani Krisztina Borcsmannak és az ő csapatának, ugyanis ő technikai értelemben nagyon nagy segítséget nyújtott nekünk, és nagyon jó volt az együttműködés a szakbizottság titkárságával is természetesen. Elhangzott már, hogy volt egy informális háromoldalú egyeztetés Strasbourgban. Nagyon örültem, hiszen a bizottság elfogadta az összes javaslatunkat. Remélem ez egy jó jelzés a jövőbeni tárgyalásokra vonatkozó más jelentések kapcsán is, de nyilvánvaló, hogy ezt a szóban forgó problémát mielőbb meg kell oldanunk. Felvetődött azonban egy új kérdés, ugyanis meg kellett változtatni a jogalapot. Annak érdekében, hogy bizonyos tagállamok konkrét problémáit megoldhassuk, a jogalap megváltoztatására van szükség. Éppen ezért kikértük a jogi ügyekkel foglalkozó szakbizottság véleményét, a júri véleményét, van egy határidő, ez késedelmeket okoz, és elő, előfordulhat, hogy nem sikerül olyan gyorsan elfogadni a jelentést, mint szerettük volna, de fontos lenne ennek mielőbbi elfogadása mégis, hiszen el akarjuk kerülni az esetlegesen felmerülő problémákat 2013-ra vonatkozóan. Az Egyesült Királysággal, Svédországgal, Németországgal vannak gondok is néhány új tagállammal, egészen konkrét problémák merültek fel, amelyek nagyon bonyolultak de azt hiszem sikerül őket megoldani, és remélhetőleg a parlamentben sikerül a határidőket egy kicsit lerövidíteni, mielőbb megoldásra jutni. Talán az elnök úr beszélhetne személyesen a Júri szakbizottság elnökével, hogy mielőbb megkapjuk a Júri szakvéleményét, annak érdekében, hogy mielőbb, már akár júliusban is szavazzunk a plenáris ülésen de ha júliusban nem is sikerülne, akkor szeptemberben legkésőbb szavaznunk kell a plenárison a jelentésről. Köszönöm a módosításokat, a módosító indítványokat a kollégáknak, köszönöm a titkárság támogatását és a munkámhoz. Köszönöm szépen, elnök. Nagyon szépen köszönöm, Luis. Egy további fontos előrelépésről hallhattunk. Lange úr szeretne hozzászólni. Langen asszony elnézést. Nos, ha azt mondtuk, hogy kilenckor szavazunk, akkor kilenckor kellett volna szavaznunk. Lehet, hogy a szocialistáknak ma nem volt kedvük időben felkelni, de nem kell az összes szocialista jelentéstevő jelentését most előrevenni. Elveszít, az időnket vesztegetjük, jó lenne, hogyha betartanánk a megfele- a napirendet, és kilenckor szavaznánk is, mint ahogyan megterveztük azt korábban. Elnök, nos csak tájékoztatásul mondom, tegnap a mai napi rendet egy kicsit módosítottuk, tehát csak úgy járunk el, ahogy tegnap döntöttünk. Nos, hát akkor kellett volna tájékoztatni az összes tagot, szakbizottsági tagot elnök. Tegnap megszavaztuk a napi rend megváltoztatását, mondja az elnök, és mindenkit tájékoztattunk. Elnök, nos hát akkor folytatjuk a napirend hetes pontjával. Kérem, mindenki vegye kezébe a szavazókártyáját. A 2013. harmadik évi költségvetés háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum. Erről szavazunk, 14 módosító indítványt nyújtottak be a képviselők. A kísérleti projektekre és az előkészítő intézkedésekre vonatkozó módosítókat nyújtottak be. Júniusban van a határidő, és használhatják azt a, azt a kérdőívet, illetve formanyomtatványt, amelyet a főtitkárság kiosztott. Eszter Delange állásfoglalásáról szavazunk, illetve véleményéről szavazunk, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Aperta la votazione. It doesn't work. Úgy tűnik nem működik az elektronikus rendszer, mondja az elnök. Nos, mégis, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyes módosító elutasítva. Há, kettes módosító Megnyitom a szavazást a kettes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a hatos módosítóról, Lion és társai. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a hatos módosítót. Folytatjuk a hetes módosítóval. Megnyitom a szavazást a hetes módosítóról. A szavazást lezártam. Elutasítottuk. Kilences módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást a kilences módosítóról, elfogadtuk azt. Folytatjuk a nyolcas módosítóval. Megnyitom a szavazást. A nyolcas as Nikolescu módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A következő a tízes módosító Ashworth képviselőtől megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítottuk. 13-as módosító Rodusztasszonytól megnyitom a szavazást a 13-asról. A szavazást lezártam elutasítottuk. 12-es módosító Lion és társai. Megnyitom a szavazást, szavazást lezártam, elutasítottuk. 11-es módosító. Lezárom a szavazást a 11-es módosítóról. Elfogadtuk. 14-es módosító. Zárásképpen. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Záró szavazás. A záró szavazáshoz érkeztünk. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Folytatjuk a hatos ponttal. Itt is szavazunk, kedves kollégák. Péter, parancsolj! Egy kérdésem lenne, illetve egy kérésem. Sajnos nem tudjuk a konkrét eredményeket, ugyanis nem jelenik meg a képernyőn a konkrét eredmény. Jó lenne, hogyha elmondaná, hogy mi volt a konkrét eredmény, nem akarom kétségbe vonni az eredményt, de jó lenne látni az arányokat a képernyőn nem jelenik meg a konkrét eredmény, jó lenne, hogyha ezen változtatni lehetne. Ennek. azt hittem, hogy látszik az eredmény a képernyőn, de úgy tűnik, mégsem. Ennyi úr, elnézést, nem akarom itt húzni az időt, de az első alkalommal nem szavaztam jól, különbséget tett volna az eredményben, hogyha nemmel szavaztam volna igen helyett. Elnök, nos, ez egyébként sem változtat az eredményen, de tudomásul vettük. Folytatjuk a hatos napi rendi pontunkkal tehát. Az európai közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozása Giancarlo Scotta a jelentéstevő. Erről is szavazunk kell. Scotta úr nincs ma itt. Ha senki nem szeretne felszólalni a témában, szavazunk. Szeretne valaki hozzászólni? Nem. Akkor szavazunk. Fo- folytatjuk tehát a szavazást. Egyes módosító, megnyitom a szavazást az egyes módosítóról. Lezárom a szavazást. Látható most az eredmény? Igen? nagyszerű. Pompás. Úgy tűnik, ma mindenki egy kicsit izgatott. Nyugodjanak meg. Hármas módosító. Nedelcseve asszony módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a négyes módosító, mondja az elnök. Most az ötös módosító következik. Brita szeretne hozzászólni. Parancsolj, Brita! Nos, nem akarom húzni én sem az időt, de a jogi szolgálat változtatott az én módosítomon, egy kicsit megváltozott a mondat szerkezet, annak érdekében, hogy a 290-es cikkel összhangban álljon a szövege, ezért in accordance with Article 19, 19A for the purpose of amending at the request of a member state the list of divisions per member states. Ez lenne tehát a szöveg, így módon módosult, a jogi szolgálat kérte a szöveg a szerkezetének megváltoztatását annak érdekében, hogy jogilag rendben legyen. Köszönjük szépen Britának, most tehát szavazunk az ötös módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk. Mivel is? mondja az elnök. A nyolcassal. 8-as Ashworth kolléga módosítója, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Rendben, akkor folytatjuk a 9-es módosítóval, megnyitom a szavazást. A 9-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Folytatjuk a kettes módosítóval, megnyitom a szavazást a kettes módosítóról, amelyet a tevő nyújtott be. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. És végezetül a tízesről nem kell már szavaznunk, akkor a záró szavazáshoz érkeztünk, megnyitom a szavazást a jogalkotási javaslatról, lezárom a szavazást, nagy többséggel elfogadtuk. És most a jogalkotási javaslatról szavazom. megnyitom a szavazást. Tehát az állásfoglalásról, jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, lezárom, elfogadtuk. És most érkeztünk el a zárószavazáshoz, hogy megkezdhessük a tárgyalásokat végül a tanácssal. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Scotta úrnak, és akkor most folytatjuk a munkát. Ezzel tehát a 6-os 7-es pontot letudtuk, a 8-as napi rendi ponttal folytatjuk. Ki szeretne szóra emelkedni? Meyer úr, parancsoljon! Rendben, tehát ez utóbbi napirendi ponttal, a legutóbbi szavazással kapcsolatosan lenne még egy megjegyzésem. A tanácssal folytatandó tárgyalások nem lesznek egyszerűek. A régi problémával szembesülünk, a tanács végrehajtási jogi aktusokat szeretne, a parlament pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat szeretne. Amiről most nagy többséggel szavaztunk, azok delegált, azaz felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, ezért kérem, hogy a tárgyalások alkalmával figyeljenek oda. Nagyon figyeljünk oda, a szabályozásban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van szó. Elnök, köszönjük szépen Mayer úrnak, de ez természetesen nagyon fontos és nagyon érzékeny téma is. Szeretném még egyszer emlékeztetni a kollégákat arra, hogy kaptunk egy levelet Léne elnök úrtól, aki az elnökök értekezletének illetve a szakbizottsági elnökök értekezletének elnöke, és az összes szakbizottsági elnöknek ügyelnie kell arra, hogy a tanácssal folytatandó tárgyalások alkalmával a politikai megállapodás ürügyén ne becsüljük alá a többi szempontot. Júliusban szavazunk a plenáris ülésen, azokról a jogi aktusokról, amelyekről hosszas vitát folytattunk a tanácssal, a Lisszaboni szerződéshez való ö, alkalmazkodás, több kérdésben nem tudtunk megállapodni ugye a tanácssal, ezek a génmódosított szervezetek többek között, a közvetlen kifizetések és egyebek, és a plenáris alkalmával a szavazáson világosá kell tennünk, hogy ellenezzük a tanács álláspontját, és ezt követően folytatjuk majd a munkát ebből kiindulva, Mayer úr, de, mint ahogy mondtam, ragaszkodni fogunk továbbra is az álláspontunkhoz, most pedig a nyolcas pont következik. Allora, colleghi, un minuto solo di interruzione, sta arrivando il relatore René. Egy rövid megjegyzés. René Susan épp most érkezik a régiók bizottságából. Úton van felénk, egy perces szünetet tartunk, míg megérkezik.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 Folytatjuk a napi rendben szereplő munkánkat. Üdvözlöm a Régiók Bizottságának kapreformra vonatkozó véleményének előadóját, René Souchon urat. Körünkben van, így el is kezdhetjük az előadása meghallgatását, magának a jelentésnek a prezentációját végzél, aztán pedig a kollégáink fognak hozzászólni a teremből. Susan úr, Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, szép jó napot kívánok mindenkinek, és nagyon köszönöm, hogy másodszor is meghívtak. A Régiók Bizottsága véleménytervezetemet elvégezte a teljes jogalkotási csomagról május 4-én igen jelentős többséggel fogadták el, mert csak három ellenszavazat mellett fogadták el a véleményemet. Így szeretném ismertetni, hogy az első, második pillérre, valamint a kap teljes reformája vonatkozó iránymutatásokkal kapcsolatban mik a javaslataink a régiók bizottsága részéről. Igen, távol vagyunk a bizottság tolából származó jelen, javaslatnál, azon alapvető átdolgozástól, amely igazából a célja volt a kap reformjának. Sajnos az eredmény nem igazán ígéretes, az, hogy minden egyes gazdát e, e, egyenlő szinten kezeljünk, a teljes társadalom életszínvonala növekedjen, attól távol vagyunk. Az iránymutatások jók, de az eszközök, az eszköztár, amelyek rendelkezésre állnak, a kihívásoknak nem felelnek meg hiányosságok, jelentős hiányosságok vannak a reformban. A szabályozás hiányáról szólnék, a piac szabályozás e, ról szólnék. Ezek inkább gyógyító jellegű, utólagos válságkezelési javaslatok az előremutató szabályozással szemben, és véget vet a kapreform minden olyan szabályozó kvótának, tejkvótának, például cukorkvótának, vagy ültetési, szülőültetvény jogoknak, amelyek azelőtt igen értékesek voltak, és ezen ö, rendszer mm, lezárásának bizony komoly komoly vetületei lesznek, és a biztonsági háló most már így igen hiányos, és a gazdák jövedelme ettől igencsak csökkenni fog. A piacszabályozásnál a tisztességes gazdák egyre inkább nehéz helyzetbe kerülnek. A második komoly vitát, vita pont a a fokozatos csökkentés és a maximalizálás. Egy olyan küszöbérték, maximális küszöbérték került bevezetésre, amely még a bizottság eredeti javaslatánál is alacsonyabb. 200 ezer euróban állapítják meg a maximális értéket, a javasolt 300 ezer rel szemben. A régióbizottság és magam is úgy véljük, hogy igen, meglepő az, hogy amikor meglátjuk, hogy a gazdák közül kik kapják a támogatást, látjuk, hogy az, a támogatás átlaga 2010-ben 5093 euró volt gazdán, gazdaságonként, üzemenként bizonyos tagállamok azt mondják, hogy ne nyúljunk a plafonértékekhez, azok maradjanak úgy, ahogy 3900 gazdaság 12 millióból, ahol több mint 300 ezer eurós támogatást kaptak. Ugye látjuk a számszerűsített adatok között milyen nagy a különbség, emögött pedig mi húzódik meg az, hogy a társadalom elfogadja az ilyen támogatásokat, és ezt figyelembe kell venni, mivel komoly nehézségekkel küzdenek az Európai Uniós tagállamok, egyes országokban többel, mint kevesebbel. Azt gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogy a támogatási küszöbök ilyen magasak legyenek a régió régiók bizottsága igen érzékenyen kezeli a e témát és a javaslatot, és ezt a plafonértéket megszavazta, amely a 200 ezer euróban állapítja meg a, a támogatás maximális értékét a kizöldítési tételekkel együtt. A konvergenciáról is fontos szólnunk, a támogatások konvergenciája nem egyes tagállamokon belül, hiszen egy dátumot már ezzel kapcsolatban meghatároztak, hanem az államok közötti konvergenciáról van szó. Számos tagállam panaszkodott, mely szerint a kötelezettségvállalásokhoz képest, például a balti államok vonatkozásában, az új tagállamok esetében is nem megfelelő a konvergencia mértéke, látjuk azt is, milyen következményekkel járhat a túl gyors konvergencia. Azt kérjük a bizottságtól, hogy egy pontos ütemtervet vezessen be a konvergenciára tagállamok között kritériumokkal meghatározva, hiszen világos, hogyha csak és kizárólag hektár alapú támogatásra appellálunk, akkor az nem elégséges. Az előállítási költségekre is appellálnunk kell, de az alapkérdés mégiscsak az, hogy a konvergenciának idővel meg kell valósulnia, szükségszerűen az álláspontunk igen kiegyensúlyozott. Azt kérjük a tagállamtól, azt kérjük a bizottságtól, hogy mind a bevezetésre, mind a kiépítésre kifejezetten ütemtervel rendelkezzen a bizottság. Termeléstől függetlenített támogatás esetében világos, hogy szeretnénk megerősíteni a hátrányokkal, természetes hátrányokkal eh, hegyvidéki és külső régiók eh, eh, esetében maradjon meg a termeléstől függetlenített támogatás és az ahhoz kapcsolódó kötött támogatások és termeléshez kötött támogatások is fontosak e régiókban. Egy másik igen konfliktusos le is a környezetbarátá tételre szeretnék kitérni egy olyan javaslaton keresztül, amely elég eredeti a régiók bizottságából származó javaslat. Mindenki azt gondolom egyetért abban, hogy a kizöldítési intézkedések 30%-át nem lehet mindenütt egyformán alkalmazni, figyelembe kell venni a különböző gazdaságok sokszínűségét, gazdasági különbségeket is, úgyhogy valahol rugalmasabbá kell tenni azon intézkedéseket, amelyek e témába kerülnek, ugyanakkor, hogyha az, emellett az abszolút legfelsőbb cél, amely az agrárium környezetbaráttá tétele, általános érvényű cél. A végrehajtás nem lehet teljesen egységes, mert akkor túl rugalmatlan lenne. Azon eredeti intézkedést javasoljuk, hogy a 30% és a 7% ökológiai jelentésségű felszínt illeti, ilyen kis mikroterületeket vezetnénk be olyan partnerségi szerződések bevezetésen keresztül, amelyek több gazdával valósulnának meg, és a region regionális, regionális önkormányzatok segítségével kölcsönösé lehetne tenni egy külön, egy külön listán a 30%-os termelést, ezt viszont finomítani lehetne területi alapon, finomra hangolni, ami pedig a 7%-os ökológiai jelentőséggel bíró felszínt illeti. Ott van, lehetnének olyan gazdasági földterületek is, ahol mondjuk 3%-kal számolnánk, ezt elég egyszerűen lehetne helyi és regionális önkormányzatok segítségével megvalósítani. Ami a, a hátrányos természeti adottságú területeket illeti, azt kértük, hogy az intézkedések, amelyeket foganatosítanak, kötelező érvényűek legyenek minden tagállamban, ne pedig fakultatív intézkedések, hogy egyfajta harmadik pillér alakuljon ki, és lehessen 10%-ban maximalizálva az első pillér alapjait átcsoportosítani a hátrányos természeti adottságú térségek gazdaságai számára. Általában üdvözöljük, hogy lehetőség van arra, hogy a létesítmények bevezetése kerülhessenek, és hogy az új letelepedett fiatal gazdák, fiatal mezőgazdasági termelők, újonnan letelepedő termelőkre is fogalma ki legyen terjesztve az újonnan letelepedő termelőkre is, a fiatalokra gondolunk, és az újonnan letelepedett termelőkre területekre, és bátorítjuk a tevékenység megkezdését, a tagállamokat a szubszidiaritás szintjén kérjük arra, hogy a földhöz való hozzájutást legnagyobb akadályként hárítsa el. Aztán a vidékfejlesztésről. Azt kell mondanunk, hogy a piacszabályozás után a vidékfejlesztés a második legnagyobb kiábrándító jellege a bizottság javaslatának, a régiók bizottsága szempontjából. Vannak persze pozitív elemei a javaslatnak, erre is utalok majd, például a közös stratégiai keretre, utalok, ahol a strukturális alap és az emba is ö, ö, itt szerepel. Ez egy ö, jó, érdekes lépés előre. Ugyanakkor a vidékfejlesztés a 2020-as európai stratégiába is beilleszkedik, ez is nagyszerű. A LEADER program, mint olyan, ö, nem csak az EMVA-ból, hanem más európai alapokból is táplálkozhat, ez mind nagyon jó. De ugyanakkor a második pillér alatt az eszközök nem felelnek meg a vidékfejlesztés kihívásainak. Az a hat prioritás, amely szerepel a bizottság javaslatában, nem igazán jól fajsúlyosan szerepel a, a rendszerben, a kockázat kezelési mechanizmus beépítése a vidékfejlesztésbe elég szimbolikus. Valahol az az érzésünk, hogy ez egy nagy zsánk a vidékfejlesztés, amiben mindent belegyömöszölnek. Szerintünk a kockázatkezelési mechanizmusnak nem itt a második pillér alatt van helye, hiszen valahol egy kicsit minden és semmi van emögött, mintha ezt úgymond le akarná a bizottság rázni. Igen, és az első csak és kizárólag az első pillér alatt kell, hogy szerepeljen a kockázatkezelési mechanizmus. Ami a második pillért illeti, most olyan fontos válasz út előtt állunk, ahol a kapnak meg kell felelni az elvállás, elvárásoknak, és való stratégiával kellene, vidékfejlesztési stratégiával rendelkezni európai szinten, amelyet hát aztán alkalmazhat minden egyes tagállam partnerségi szerződéseknek hála, amelyek a bizottság javaslatára születnek meg. A régiók bizottsága azt javasolja, hogy a tematikus programokban két alprogramot is vezessenek be, amelyek a minőségi jelzéssel bíró termékeket támogatják, valamint a városok határaiban található periurbánus gazdaságokat célozzák meg. Számos ilyen gazdasági üzem létezik. A régiók bizottsága még azt is javasolja itt e vidékfejlesztési tétel alatt, hogy 10%-át az alapoknak az első pillérből át lehessen csoportosítani a második pillér alá, természetesen a tagállamok döntésen keresztül, de a lehetőséget nyitva hagyjuk, és hogy különösen erőfeszítés történjen a kutatás innováció irányába e vidékfejlesztési politika végrehajtásakor. Az utolsó pontom a kormányzás kérdését járja a körbe, azt, hogy az agrárpolitikát, közös agrárpolitikát hogyan hajtjuk végre. Kulcsfontosságú kérdésről van szó, az európai nemzet és regionális kormányzás szabályozási keret, amely többszintű, alapvető fontossággal bír, hogy az, az agrárpolitika diverzitását területeinken megtarthassuk. A bizottság közös stratégiai keretet kíván a különböző alapok számára megtartani, ez nagyszerű, de ahhoz, hogy hatékonyak és következetesek legyünk, fontos, hogy a partnerségi szerződés, amelyet az EU és az egyes tagállamok írnak ará, különböző módon a regionális szinteken is megvalósulhassanak, ez alapvető fontossággal bír, és ennek hála a helyi és regionális önkormányzatok maguk is társ építői a vidék fejlesztésnek és az agrárpolitikának, különösen a vidékfejlesztésnek, de ez csak úgy valósulhat meg, hogyha valóban a helyi önkormányzatoknak megvan a lehetőségük arra, hogy a helyi valósághoz alkalmazva úgymond adaptálják finomra hangolják az agrárpolitika lehetőségeit. A vidéki önkormányzatoknak is részt kell venniük az ilyen szerződések kidolgozásában, és a vidékfejlesztési bizottságban is helyet követelnek maguknak a helyi önkormányzatok és regionális önkormányzatok képviselői, így aztán a jogalkotási csomagban egy egész kihívást kell megválaszolnunk. A területi önkormányzatok, vidékfejlesztés és a kap végrehajtása a helyi és regionális önkormányzatok által. Meg kell edősíteni szerintünk a kormányzat, kormányzás regionalizálását, területi tételét, mind az első, mind a második pillér esetében. Zárszóként, eh, ami a költségvetést eh, illeti, eh, a jelenlegi költségvetés minimális szintűnek tűnik számunkra, ez alá nem szabad mennünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. grazie. Grazie a René Köszönöm szépen René Sussonnak ezt a véleményt, amit meghallgathatunk a régió bizottsága részéről Jár úr és Dortmann úr a hozzászólók. Mindenek előtt köszönöm szépen a bevezető megjegyzéseket és konkrét utalásokat. A régiók bizottsága az én szememben egy rendkívül fontos bizottság, hiszen kapcsolatot teremt az európai képviselők és a sokat emlegetett bázis között, amit agrárpolitikai területen első-második pillérben csinálunk, az el kell, hogy jusson a régiókba. Éppen ezért az önök véleménye rendkívül fontos. Három vagy négy kérdésem lesz. Az első kérdésnél a pénz. A kérdés a gazdák körében általánosan elismert, hogy először etetni kell a tehenet, utána lehet fejni és továbbra is súlyos vitát folytatunk a tagállamokkal a befizetések mértékéről. A kérdés még nyitott, és a régiók bizottsága a tagállamokra komoly befolyással van. Milyen álláspontot képviselnek önök, milyen magas is legyen az input, a pénz bevitel, hogy úgy mondjam. Jó, persze, azt tudjuk elosztani, amit már valahol beszettünk. Aztán a következő kérdés a greening. Számos nagyon érdekes ötletet alakítottak itt már ki. Itt a szakbizottságban a biztos megközelítését követtük, és azt hallottuk tőle, hogy ő az európai mezőgazdaságot a nyilvánosság előtt is zöldebben akarja bemutatni. Másrészt van egy jó tény, hogy bizonyos tagállamokban azért már önkéntesen a gazdákkal közösen a környezeti programok egy részét végrehajtották, és azért is harcolunk, hogy ezen gazdaságok, amelyek az Európai Unió elismert programjait alkalmazzák. Most ezeket felmentsék a greening alól, ez egy ilyen mentesség lenne, hasonló, mint az ökogazdaságok esetében már ismert. Mi az ön vélemény erről? A harmadik kérdés a vidékfejlesztés kérdése az önök testületében. A társfinanszírozás kérdését is megvitatták? egyre inkább kapunk jelzéseket a régiók szintjéről, hogy itt gondok lesznek, amikor az önrészt kell előteremteni. Ha ez egy vita téma, akkor a kérdésem az, hogy vannak-e megoldási javaslataik. Egyelőre ennyi lenne a kérdések sora részemről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jár úr. Most pedig Dorfman úr, utána Buvi úr. a régiók bizottsága raportőrjének szeretnék köszönetet mondani a vélemény elkészítésért. Elmúlt évben elmehettem a régiójába a régiók bizottságával. Ez egy gyönyörű, nagyon szép táj, és az agrárpolitika itt természetesen fontos szerephez jut. Tulajdonképpen két témát szerettem volna összesen felvetni, mert azt gondolom itt a szakbizottságunkban ezzel azért foglalkoznunk kell közelebbről is. Az egyik a, a hátrányos területek kiegészítő támogatása az első pillérből, Sokat beszéltünk már erről az elmúlt hónapokban a bizottság által javasolt kiegészítő támogatásról a fiatal gazdák számára, aztán a hátrányos helyzetű területek számára is lenne ilyen eszköz, de erről még nem is beszéltünk. Úgyhogy véleményem szerint erről a témáról beszélnünk kellene, végig kéne gondolni hogy itt milyen álláspontot foglalunk el, hogyha megnézzük a hátrányos, a hegyvidéki területeket, és hosszú távon ezeket tartani akarjuk egy adott szinten, akkor tényleg észszerű lenne egy ilyen eszköz. Továbbra is osztom azt a véleményt, amit Susan előadó úr mondott a kockázatkezelésről. Valamennyien tisztában vagyunk, hogy ez a javaslat csak második pillér, bekerült át, hogy ne használjon fel pénzt az első pillérből, és a közvetlen támogatások ezáltal csökkennének, de azért valahol ez abszurd is ez a felvetés, ami a megközelítést illeti logikus, több mint logikus, hogy úgy mondjam, hogy a kockázat a jövedelem biztosítással függ össze, és ezért aztán az első pillér egy fontos eszköze lenne ez. Éppen ezért eh, a bizottság javaslata észszerű ezt meg kell gondolnunk, hogy ez a második pillérbe kerüljen. Vagy hasonló megoldást kellene találnunk, mint mindeddig, ami azt jelenti, hogy a tagállamok a 68. cikk keretében csinálják az első pilléren belül, aztán a tagállamra bízunk, hogy ők akarják ezt, vagy nem megteszik, vagy nem, de ettől még az első pilléren belül marad ez az intézkedés, és szerintem ez észszerűbb megoldás a mai, mint amit a bizottság javasol a második pillérre nézve. És mindenkit szeretnék meggyőzni arról, hogy ezt gondolják végig újra, és észszerű megoldást kell találni. Köszönöm. Köszönöm, Herbert Sozé, Bové úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ma René Susom eljött körünkbe, hogy a régiókat képviselje, nem első alkalommal dolgozunk vele együtt. Ebben a keretben igen örültem hogy együtt tevékenykedhettünk. Meghallgattam a régiók képviselőinek előadását, és azt gondoltam, hogy milyen kár, hogy még mindig csak a három oldalú egyeztetéseknél tartunk. Miért nem négy oldalúak ezek az egyeztetések, és miért nincs ott a régiók bizottságának képviselője is? sokkal távolabbi partnereket, régióktól távolabb eső partnereket vonunk be a háromoldalú egyeztetésekbe, holott a régiók képviselőinek kellene ott ülnie, álmodozzunk, és képzeljük el, hogy egyszer majd kvadrilógusra is sor kerülhet. Ami a szabályozást illeti, a degresszivitást is teljesen egyetértek a régiók elképzeléseivel. Igen fontos, hogy a régiók maguk is a vita, a tanácssal lefolytatott vita távlataiban igenis leüljön a tárgyaló asztalhoz. A kormányok nagyon távol állnak a régiók megállapításaitól. Ma a régiók szükségesnek találják a, a, a szabályozást a kereslet kínálat szintjén. Sajnos a kormányok nem e felé tendálnak. A degresszivitás esetén ugyanez a helyzet az elosztás nagy fontossággal bír, és nem lehet abban az állapotban megmaradni, ami a múltban volt. Három kérdésem lenne a régió képviselőihez. Igazából két kérdésem és egy köldői kérdésem is lenne. A kis gazdaságok szerepére utalt a régiók képviselője, erre talán igazán nem utalt megfelelő módon, ami pedig a kizöldítés, a környezetbaráttá tétel esetét illeti, itt már említést tettünk arról, hogy hogyan lehet a kizöldítésben megvalósítani azt a célt, hogy a növényi fehérje ellátás önállóvá tételét, autonómiáját megvalósítsuk az EU-ban. Hogyan lehetne a 7%-os gazdaságok közötti elosztást megoldani, holott az európai bürokrácia terhei már is a vállunkra nehezednek, de remélem, hogy erre Susan úr képes lesz, hogy megvagyarázza számomra, hogy hogyan lehet ezt a 7%-ot megoldani. Luis. Utána pedig Michel Dantan. Köszönöm szépen, elnök úr Susan kollégát én is üdvözlöm. Nagyra tartjuk sok éves tapasztalatát, nem csak a régiók bizottsága tagjaként, hanem francia politikusként is jól ismerjük. Komoly tapasztalattal rendelkezik. Éppen ezért a véleményére nagy súlyt helyezünk, és nagy figyelemmel kísérjük, amit mond. Ami most az elmondott véleményt illeti, hát egy néhány válasz már megtalálható a jelentéseben, a külső-belső konver- konvergencia témájában. A bizottság nem mindig következetes, a tagállamokon belül akarnak konvergenciát, méghozzá nagyon gyorsan, ami viszont a tagállamok közötti konvergenciát illeti, itt lassan haladnának, de ez nem fog működni, itt, a konver, itt, itt valamilyen összefüggést kell teremteni, talán a belső konvergenciát kell lefékezni, és a tagállamok közötti konvergenciát kell kicsit felgyorsítani, a parlament ezt kérni. Ami a greeninget illeti, azt gondolom, hogy egy irányba mutatnak a javaslataink, ami pedig a regionalizálást illeti a greening esetében, hát itt van egy gát, egy akadály, amit alig ha tudunk túllépni, hiszen a támogatások, egyéni támogatások, egyes konkrét gazdák kapják meg a támogatásokat, az ellenszolgáltatás esetében bizonyos környezeti gyakorlatokat kell alkalmazni, környezetvédelmi gyakorlatokat, és egy gazda, aki mondjuk a gazdaságára kap támogatást, hogyan tudja ezt a greeninget igazolni, illetőleg hogyan lehet ezt ellenőrizni, hogy ő mit tesz, hiszen többen vannak érintve. Vagyis hát az egyik gazda ellenőrzi a másikat, tehát itt ezt végig kell gondolni, hogy hogyan tud ez működni. Ez egy komoly probléma és akadály véleményem szerint, de ezt a következő hónapokban szerintem meg tudjuk még vitatni. Egy további probléma, itt uh, ugyan egyetértek, de vannak problémák az új gazdák, az újonnan érkező gazdák, nem csak a fiatal gazdákról beszélek, hanem úgy általában, akik elkezdenek dolgozni a mezőgazdaságban, de meg kell nézni, hogy milyen ösztönzőket lehet itt alkalmazni. Először is definiálni kellene, mi, a, mi az új gazda, mit értünk ezen fogalom alatt, nehogy csalásra lehessen sort keríteni. Ezt alaposan végig kell gondolni, nehogy azt mondjuk, hogy volt egy jó ötletünk, csak a gyakorlatban visszaéltek vele. Ami a többi javaslatot illeti, meg fogom vizsgálni ezeket, a jelentésemben erre ki is fogok térni. Részt vettem a régiók bizottsága ülésein, eddig is többször szívesen rendelkezésükre állok a további viták során, és azt gondolom, hogy a véleménycserét folytatni kell közöttünk, és igyekszem a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni a régi bizottság a véleményét. Köszönöm elnök úr, köszönöm Louis Michel Danton. Utána pedig Koszinger asszony. Köszönöm szépen a régiók bizottsága előadójának, köszönöm az előadását, nagyon érdekes volt. Euh, je voudrais à mon tour remercier. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a Régiók Bizottság előadójának előadásáért. Kicsit valamit sajnálok azt, hogy a jelentéseink elkészítését követően kerül sor erre a prezentációra, még akkor is, hogyha úgy gondolom, ahogy Luis Carlos Santos kollégám is említette, a Régiók Bizottsága túl szívesen próbálunk kérdéseinkre válaszokat találni a régiók bizottság jelentésében, és annak érdekében, hogy bizonyos megjegyzéseket figyelembe vehessünk. Mindahhoz képest, amit hallottunk, három-négy kérdésem, megjegyzésem lenne. Először is. A közös piacszervezéssel kapcsolatban tudomásul vettem, hogy a régi szabályozási eszközök eltűnését sajnálja a bizottság, de új eszközökre igazán nem tesz javaslatot jelentésében annak érdekében, hogy a piacszabályozás megvalósuljon, ha vannak ilyen javaslatok az eszköztár bővítésére, nagyon kíváncsiak lennénk, melyek ezek. Második kérdésem, tisztázást szeretnék kérni azzal kapcsolatban, hogy mi a régiók szerepe az első pillér menedzselésében. A régiók bizottsága számára ez a kérdés, és erre a válasz mit jelent? Aztán a következő aspektus valóban nem teljesen lezárt a vita még a pillérek közötti egyensúly megtalálásáról, még akkor is, hogyha a második pillérbe ugye átcsoportosítások történtek. Egy megjegyzésem lenne végül az új gazdákkal kapcsolatban. Megértettem, hogy mennyire lelkű a javaslat, hogy minden újonnan letelepedőt támogassunk, bármilyen is a helyzete. A pénzből viszont kevés kevés van mostanában, Úgyhogy egy kicsit finomabbnak kellene lennünk ebben a generózus felindulásunkban, és azt mondanám, hogy amikor 25 vagy 30 évre letelepszik valaki, akkor igazából komoly pénzeket nem lehet egy mondjuk gazdasági átalakításra felhalmozni. Itt valahol a gazdasági életbe való bekapcsolódásról van szó a letelepedéskor, komoly tőkeigényes letelepedésről van szó. Amikor 40-45, 50 évre telepszik le valaki, akkor úgy vélem, hogy már lehet egy minimális kis tőke alapot képezni annak érdekében, hogy az irányváltást is lehessen ebből mondjuk finanszírozni. Itt most nem pontos példákkal élek, hanem általánosságban beszélek, de szívesen hozok fel pontos példákat is ezzel kapcsolatban. Köszönöm. L'ultimo intervento, Agnew. Köszönöm szépen. Annyi úr. Köszönöm szépen. Nem emlékszem, hogy említették volna, hogy szabadon termelnek bizonyos növényeket a gazdák. Nagy-Britániában meggyőződésük, hogy ha nem teszünk semmit a környezet érdekében, akkor nagyobb lesz a forgalom, ugye, és komoly problémát okoz ez a farmoknak. Nyilván nyilván fontosnak tartanám, hogy ezeket összességében vizsgáljuk meg. Az egyik dolog, hogy három nyomásos gazdálkodás két nyomásosra váltsuk fel, és egy megfelelő rendszert alkalmazzunk és igazából igen, csak alacsony szinten vagyunk pillanatilag, és azt gondolom, hogy ehhez kéne hozzászólni. Hát. Bene, grazie Agnew. Se non ci sono... Köszönjük szépen Egnyú úrnak, hogyha nincs további felszólalás, akkor Szuson úrnak adnám meg ismét a szót, és eh, mindenképpen szeretném megköszönni neki hogy eljött ma hozzánk, hogy képviselje a Régió Bizottság a véleményét. Köszönöm a kérdéseket mindenkinek. Remélem, hogyha ma reggel teljes körül választ nem is tudok adni mindegyikre, de szívesen rendelkezésre állok a képviselőknek és az, e, a témafelelősöknek, hogy bármilyen kérdésben mérehatóbb eszmecserét folytassunk. Utaltam már arra a finanszírozással kapcsolatban, hogyha mm, nem is időztem el a kérdés felett, mit javasol a bizottság, az Európai Bizottság? 436 milliárd euró 2014-20-as időszakra, ez egy minimális értéknek tűnik számomra, hogyha most fölveszem a francia képviselői kalapomat, akkor azt mondom, hogy az előző leköszönt kormány egy memorandumban azt kérte, hogy Franciaország hozzájárulását csökkentse, akkor viszont az alapvető kappolitikákat nem lehetne fenntartani, és a kohéziós politikákat sem. A régiók bizottsága világos 435.006 435,6 milliárd euró alá nem mehetünk. Ami a hátrányos helyzetű hegyvidéki régiókat illeti, igen nagy voluntarizmusra van szükségünk, hogy figyelembe vegyük ezen régiókat, és ki kell végre már lépnünk a technokrata megközelítés békjójából, és nem szabad azt mondanunk, hogy teher, szinte kő az EU vállán az ilyen típusú régiók rendszere. Nem. Óriási esély ez az EU számára. Képzeljük el Európa összes hegyvidékét, a hegyvidékek tele vannak erdőkkel. Hogyan lehet a biológiai sokszínűséget az EU-ban fenntartani, hogyha nem foglalkozunk az erdőkkel? A az ásványvíz források jó minőségben hol állnak rendelkezésre az EU-ban? A hegyvidékeken központi Massive Central bizottság Franciaországban létezik, ahol az olyan szolgálatokról készült jelentés, amelyekkel maguk a hegyvidékek szolgálnak, és bizony a társadalom egészének szolgálnak a gazdák a hegyvidékekben, a hegyvidékeken, amikor ott dolgoznak. Az ilyen szolgálatok óriási jelentőséggel bírnak, de még számszerűsített adatokkal nem rendelkezünk. Ezt is el fogjuk érni, ezt a célt. Igen, és nem teherről van szó, nem olyan olyasmiről van szó, ami pénzbe kerül, amikor a hegyvidékekről beszélünk, hanem igenis alapvető gazdagsággal bíró, fenntartható, fejlődést elősegítő öm, régiókról van szó, de Manúra szívesen ö, cserélek eszmét mindenről. A régiók bizottsága azt mondja, ami a fiatal mezőgazdasági termelők és az újonnan letelepedő termelők fogalmát illeti, igen, támogatjuk őket, de hogyan? Már vannak olyan újonnan letelepedők, akik több mint 40 évesek, és hogyha rendelkezésre álló tőke kérdése nem egyenlő, és nem is megoldott, de valóban az aktív gazda fogalmát is meg kell ö, közelítenünk pontosabban, hiszen amikor bizonyos ö, a agrárium túl független, jelentős, mondjuk 10 millió eurós bevétellel is rendelkezik egy gazda, akkor valóban aktív gazdáról beszélünk, vagy sem? Egyes államok azt kérik, hogy az aktív gazda fogalma az öm, saját belátásuk alapján kerüljön megfogalmazása, már pedig ez egy kicsit veszélyes lehet, hogy aztán az egyes tagállamok mondjuk a saját helyzetükhöz alkalmazzák az ilyen fogalmat. Persze, miért ne, de azért a teljes mozgásteret arra, hogy a tagállam maga határozza meg, hogy mit is értünk aktív gazda alatt, azt veszélyesnek találom. José Bové valóban helyesen többen hívta föl a figyelmet eh, a voluntarista fellépésre, még akkor is, hogyha egyes országok azt szerették volna, hogy egyszerűen tüntessük el az úgynevezett általány jellegű eh, kisgazdákat megcélző támogatást, a 1000 euró alatti támogatásnál az ellenőrzést, ilyen pitiáner ellenőrzést szeretnénk, hogy megszűnjön. Amikor viszont látjuk, hogy milyen komoly ellenőrzéseknek vannak kitéve a fiatal gazdák és az újonnan letelepedők, hát látjuk, hogy az 1000 eurós támogatás alatti öm, támogatási küszöbről beszélünk. Öm, a környezetbaráttá tétellel kapcsolatban valóban a rugalmasság fontos az intézkedések bevezetésénél, mind a 30%-nál, mind pedig a 7%-os ökológiai jelentőséggel bíró felszínnél. A fehérje tervet mi magunk kérjük, és természetesen be is illesztettük azon intézkedések sorába, amelyek a 30% alá tartoznak. Ezt nem pontosítottam bevezetőmben, de a véleményünkben világosan fogalmazunk, szükségünk van egy fehérje tervre minden alkalommal, amikor fehérje kultúrá struktúrákról van szó, akkor ezt figyelembe kell vennünk. Ugyanígy úgy védjük, hogy az állandó legelők, az állandó rétek valóban szinten, szintén nagyon fontosak, de azt kell megvizsgálnunk közelebbről, hogy eh, hogy lehet egyszerre a 30%-ot és a 7%-ot is kézben tartani az egyéni kifizetések sorában. Minden attól függ, hogy a tagállam milyen irányítási módot választ nemzeti szintűt, vagy 20-as cikk alá tartozó regionális gazdálkodási tervet választ-e. A 20-as cikk alatt mi egy partnerségi szerződés létrehozását kívánjuk megvalósítani termelési térségenként és hatóságonként, irányító hatóságonként. Persze nem egyszerűen megvalósítható, mert itt az ellenőrzések multiplikációja valósulhat meg. De minden a menedzsmentről szól. Hogyha a régió második pillér alatt mindenütt társfinanszírozásban van jelen, ellen. Az első pillérnél viszont egyenlőre a régió még nem lép be, a bizottság lehetőséget biztosít számára, hogy a régió belépjen a, és a szintéren fellépjen, ez nagyszerű. Az első-második pillérnél erre lehetőség van a rendelet alatt, és a kizöldítési intézkedéseken belül az EU egy jegyzéket készít a lehetséges kultúrákról, a lehetséges termelésekről, és aztán a választást az egyes régiókra bízzuk, hogy milyen gazdákkal kössön szerződést egyes területeken. Európa ö, kezdete óta ilyesmire lehetőség van már, ez nem probléma a régiók számára, ne felejtsük el, hogy teljesen vagy részben mi irányító hatóságú vagyunk regionális szinten európai alapok tekintetében, tehát ne felejtsük el, társfinanszírozásról van szó. Egy kicsit lehetne tovább lépni a téren, a végrehajtás területén, a szerződések végrehajtása területén, hogy sokkal rugalmasabban lehessen kezelni mindezt. Mert hogyha mindenáron azt akarjuk, hogy ugyanazon intézkedéseket fogadatosítsuk e uniformizált módon az EU-ban, hát akkor tudjuk, mi lesz ennek a vége, az, hogy egyre több kisgazdaság és középgazdaság tűnik majd el, el, mert nem lesznek képesek alkalmazkodni az új helyzethez. A jövőbeli kap egyik kulcsfontosságú kérdése az, hogy hogyan lehet a gazdaságok sokszínűségéhez alkalmazkodni. A sokszínűségre szükség van, minden egyes gazdaságra szükség van, de hogyan? Oly módon, hogy siker kulcsát adjuk át kezükbe, hogyan? Úgy, hogy az, egy, egy, az egységes, uniformizált egy kaptafára szabott megoldásokból, el, megoldásokból kilépünk a sokszintű kormányzás felé. Az EU-ban létezik a sokszintű kormányzás. Európa tagállam régiók. Így lehet csak megfelelően fellépni, elég hosszan szóltam, már természetesen lennének még gondolataim. Alapvető kérdést hallottam Michel Dantán részéről, a szabályozási eszköztárból. Elővigyázatosak voltunk, amikor azt mondtuk, hogy szabályozásra szükség van, de amikor nem megfelelően mérjük föl azt, hogy a meglévő mechanizmusok eltűnnek, és annak milyen hatása lesz, az vesz veszélyes, mert milyen hatása lesz annak, hogy a tejkvóták megszűnnek, milyen hatással lesz mindez a hátrányos helyzetű övezetekben a gazdákra. Számszerű adataink nincsenek, de füleimmel hallok, szemeimmel látok a régiómban is a hegyi övezetekben, amikor a tejját nem értékeljük fel, holott komoly hozzáadott értéket képviselnek például az eredet megjelöléssel rendelkező sajttermékek. Nos, hát, hogyha nem létezik a szabályozás, akkor bizony a tejtermelés gyorsan eltűnik majd, mert amikor 150 ezer liter termelésről van szó, tejtermelésről mondjuk egy hegyvidéken, akkor olyan gazdaságokról beszélünk, beszélünk, amelyek már nem eléggé védett gazdaságok ahhoz képest, amikor ugye még annak idején tejkvóta áron felvásárolták az ott előállított tejet pontos tanulmányokra van szükségünk, nem csak makrogazdasági vonatkozásokkal, hanem területről területre ki kell mutatni, hogy a tejkvóták megszűnésének és a kvóták megszűnésének milyen kihatásai lesznek az adott régiókra. Az USA-ban bevezetik a tejkvótákat, az EU meg megszünteti azokat, hát itt valami problémás, én azt gondolom. Igen, és miniszteri felelősségekre appellálok, amikor 94-ben a tejkvóták Franciaország bizottságban módosultak, hát bizony ott valahogy sikerült a fogyasztás, a, az igényoldalt és a, a a előállítési oldalt megfeleltetni egymásnak 94-ről beszélek Franciaországban, azóta a dolgok megváltoztak. Igen és számszerűsített adatokra van szükségünk, és a meglévő eszköztárat csak akkor lehet módosítani, csak utána lehet a legmegfelelőbb intézkedéseket foganatosítani. Elnézést, elnök úr, hogyha hosszan kértem szót, de alapvető kérdésekről beszélünk. Ma való igaz, hogy a helyi és regionális önkormányzatok igen fontos szereppel bírnak, még kiemeljük, különösen a régiók szerepét. Nem lehet egyszerűen csak társfinanszírozóként, bankárként a zsebünkbe nyúlni a második pillér alatt. Mi most ezt tesszük, valahol csekkeket írunk alá, nem. Nekünk átfogó körképpel kell rendelkeznünk, hogy létezik egy stratégiai keret, aztán milyen partneri szerződések léteznek, hogyan lehet bevonni a régiókat ebbe, a nyomonkövetésbe, a végrehajtás hatékonyságának fokozásába, anélkül, hogy administratív nehézségekbe ütköznénk, hiszen ez, ezeket, ezeknek véget kell vetnünk, valóban a kap regionalizálásán keresztül oldható mindez meg. Köszönöm szépen. Nagyszerű, Köszönöm szépen René Szusonnak, nagyon érdekes dolgokat hallhattunk. Két további napi rendi pontunk van, a 8-as és a 9-es. Kelnyét a két jelentéséről van szó, de ő jelenleg egy másik szakbizottságban van, mert szavaznia kell. Azt javasolnám, hogy tartsunk 5 perces szünetet, és utána folytassuk a munkát, amikor Kálnyéte asszony megérkezett. 5 perces szünetet tartunk tehát. Bene, possiamo riprendere. Riprendiamo la commissione, Sandra Cagnete. Kedves képviselők, folytatjuk a szakbizottsági ülésünket. Szandra Kányete megérkezett, folytatjuk tehát a 8-as, 9-es napi rendi ponttal a munkát. Ez a két utolsó napi rendi pontunk. Engedjék meg, hogy üdvözöljek is valakit. Üdvözlöm az amerikai kongresszus munkatársait, akik ma ellátogattak ide a szakbizottságunkba. Ők a mezőgazdaság terén foglalatoskodó munkatársai kongresszusnak. Köszönetet szeretnék mondani a Bertelszván alapítványnak is. Lehet, hogy sokan önök közül tudnak arról, hogy a mezőgazdasági szakbizottságunk és a szobaforgó és az amerikai kongresszus mezőgazdasággal foglalkozó munkatársai között egy csereprogram zajlik. Ez nagyon fontos a transatlanti párbeszéd szempontjából. Az amerikai kongresszus is jelenleg az amerikai mezőgazdasági törvény reformjáról tárgyal, párhuzamosan a mi kapreformunkkal. Üdvözlöm Önöket tehát itt a szakbizottságban. Néhány munkatársunk a, ennek a csereprogram nak a keretében Amerikában van, és köszönöm a hozzánk érkezett amerikai munkatársaknak az együttműködést. Folytatjuk tehát a nyolcas as napi rendi ponttal a Horizont 2020 kutatás és innovációs keretprogram létrehozása. Szendre Kálniet a jelentéstevőnk. Április 24-én volt már egy első eszmecsere, most a két jelentés tervezetről beszélünk az említett keretprogram kapcsán, Horizont 2020 ennek a programnak a neve. Az első véleménytervezet magára a keretprogramra vonatkozik, a második pedig a végrehajtás szolgáló egyedi programra. Ami a mezőgazdaságot illeti, a két véleménytervezet kapcsán mindkét esetben a prioritásainkról van szó. Szandra, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, sajnálom, hogy nem tudtam időben itt lenni. Az IMCO szakbizottságban szavaznom kellett, ezért késtem. Szeretném els, először is megköszönni az Európai Bizottság erőfeszítéseit a Horizon 2020 előkészítő munkálatai kapcsán. Ez a javaslat arra irányul, hogy Európa versenyképessége javuljon a globális szintéren. Első ízben kerül sor arra, hogy a különböző kutatás és innovációs programok finanszírozását összefogjuk. A Horizont 2020 célja közvetlenül az, hogy a különböző kutatási, tudományos áttöréseket támogassuk, és azok rágazdaságba való átvezetését is támogassuk, hiszen ez munkahelyeket teremt, és ugyanakkor javítja az életminőséget is Európában. További cél a bürokrácia csökkentése, a szabályok és eljárások egyszerűsítése révén. Ezáltal szeretnénk biztosítani, hogy a magas képző, képzettségű tudósokat bevonjuk a kutatásba és innovációba, és bevonjuk azokat a vállalatokat is, amelyek képesek arra, hogy az innovatív megoldásokat átültessék a gyakorlatba. A véleménytervezetemben a jelen szakbizottság illetékességébe tartozó ügyekre összpontosítottam, ezek a mezőgazdasági szempontok mindenek előtt. A tárgyalások során azzal szembesültem, hogy a kollégákat nagy mértékben aggasztja az, hogy a kutatók, tudósok innovatív eszközöket, termékeket dolgoznak ki, de ezeket nem ültetik át a gyakorlatba. Hiányzik ez a fajta kapocs. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a kapcsot létrehozzuk, és intenzív párbeszédet hozzunk létre a kutatók és tudósok, valamint más felek között a projektek végrehajtása során. Fontos, hogy az érdekelt feleket be tudjuk vonni a folyamatba. A mi esetünkben a különböző mezőgazdasági szervezeteket érinti ez mindenek előtt. Nagyon nagy tapasztalatra tekinthetnek vissza, amelyet a folyamat során kamasztoztatni lehetne, és mindenki előnyét látná, ha ez megvalósulna. A Horizon 2020 arra összpontosít mindenek előtt, hogy hogyan lehet biztonságos és egészséges élelemmel ellátni a lakosságot. A mi szemszögünkből ez a legfontosabb eleme a Horizont 2020-nak. Az elkövetkezendő évtizedekben nő az élelmiszer iránti igény, kereslet, ezért mi úgy gondoljuk, hogy elérkezett az ideje annak, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan tudjuk az élelmezést megvalósítani nem csak Európában, hanem a fejlődő országokban is. Ez az egyik legnagyobb globális kihívás. Azt hiszem, sokan aggódnak amiatt, és jogosan, hogy az élelmiszerek 20-30%-át gyakorlatilag elpazaroljuk. Éppen ezért azt gondolom, mindenképpen gyakorlati megoldást kell találnunk arra, hogy az élelmiszer pazarlást hogyan tudjuk csökkenteni. Szeretném végezetül hangsúlyozni azt is, hogy az Európai Bizottság egy kiegyensúlyozott, átgondolt tervezetet alakított ki, amelynek az lenne a folyamánya, hogy csökkenjen a bürokratikus teher. Június 7-ig lehet módosítókat benyújtani, ez a határidő, és nagyon remélem, hogy a kollégák módosításaikkal hozzá tudnak járulni a munkához. Sajnos ez ideig nem volt lehetőségem az időbeni kötöttségek miatt konzultálni az árnyék jelentéstevőkkel, Remélem, hogy a módosítókon folyó munka során sikerül behozni a lemaradásunkat, ugyanis mindenképpen szeretném, hogyha a szakbizottság egy kiegyensúlyozott véleményt alakítanak ki közösen. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen Szendrának, köszönjük Kányeta asszony. José Bové kért szót, parancsoljon. Oui, euh, madame la rapporteur. Témafelelős asszony nagy figyelemmel követtem előadását és minnyájunk számára azt gondolom jó irányba ható gondolatokat fogalmazott meg, amikor a tervezetét eh, elolvastam, akkor kicsit aggattam, aggódtam, mert az agrárium valóságától elrugaszkodott, mint hogyha új ajándékokat kapnánk a bizottságtól, egyes lobbikat eh, célozna meg, eh, olyan lobbikat, amelyeket támogatott projektekkel már a biogazdálkodás szintjén, biogazdaság szintjén már eddig is komoly pénzeket herdáltak el ezen projektekre. Itt a GMO-kra gondolok konkrétan. Még egyszer az a benyomásom, hogy valahol úgy jár el a kutatási főgazgatóság, hogy finanszíroz igen jelentős módon olyan problémákat, amelyek nem igazán fő aggályai ma az agráriumnak és az agrárgazdáknak. 82 óta 500 millió eurót költöttek el ilyen témákra, 200 millió eurót pedig az elmúlt 10 évben fordítottak e tematikákra, ez nem semmi, hogy úgy mondjam. Több 10 millió euró került elköltésre annak érdekében, hogy lenyomják úgymond a fogyasztók torkán a GMO-kat, mint pozitív transfood finomságokat. Nagyon örülök, hogy a téma felelőse érdemben kívánja megragadni a kérdést. Jolos biztos is, és Konyi Edgárd asszony is elmondták, hogy valóban szükség van olyan eszközöket találni, amelyek az új aggályoknak felelnek meg, mint az éghajlatváltozás aggája és nehézségei, a biológiai sokszínűség kiteljesítése, valamint a költségcsökkentés az agrárium, agrárgazdák számára, hogy egyre önállóbbak és egyre gazdaságosabban eljáró gazdákká válhassanak a SCAR problémáját, azt hiszem, a Standing Committee on Agricultural Research um, bizottsága is rámutat világosan, milyen szükségletekkel rendelkezik ma az agrárvilág. Azt is elmondja a bizottság, hogy magától értetődően szükség van a már meglévő történelmi ismereteit, a szaktudását, a know-howját a gazdáknak bevonni az agrár ökológia ismereteit is be kell illeszteni a programba. Ezt a javaslatot mi is megfogalmazhatnánk, még akkor is, hogy csak véleményelt, véleményt alkotunk. Az agrárköltségvetés a kutatás költségvetésből átkerülhetne az a kapba annak érdekében, hogy az ágazat, az agrár ágazat sáfárkodhasson ezzel a költségvetés tétellel. Sokkal relevánsabb lenne ez, mint hogyha a kutatási főigazgatóság gazdálkodna ezzel a költségvetési tétellel. Köszönöm. Vicepresidente Polson, poi Martin Osli. Polson alelnök következik először is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló munkát. Teljesen egyetértek azzal, amikor azt mondja, hogy jó a bizottsági javaslat, de nyilván van még mit javítani rajta. Világos, hogy a Horizont 2020 rendkívül fontos eszköz lesz a kutatás és innováció számára a mezőgazdaság, az erdészet és az agrárgazdaság területén. Azt gondolom a mezőgazdasági szakbizottság számára nagyon fontos a harmadik pillért hangsúlyozni. Fentartható állattenyésztés, élelmiszerellátás és más egyéb elemek tartoznak ide. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a mezőgazdasági szakbizottságban elgondolkodjunk azon, hogy a mezőgazdasági politika és a kutatás hol kapcsolható össze egymással oly módon, hogy biztosítani tudjuk, hogy a gazdák ismeretei, tapasztalatai valóban érvényesüljenek a mezőgazdaságban. Mindenképpen van itt még javi, javulásra lehetőség, de azt gondolom, nagyon fontos, hogy az ismeretek áramoljanak, annak érdekében, hogy a kutatás ne rekedjen meg. Gondolok itt az állatok ellátására vonatkozó ismeretekre és kutatásra is. Sok olyan kutatás van ezen a téren, amely csak egy korlátozott csoport számára hozzáférhető, és sokszor kiszorulnak ebből olyanok, akik a gyakorlati problémákkal szembesülnek nap mint nap. Úgy gondolom továbbá, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel is foglalkoznunk kell, az EIT-vel. A Horizont 2020 programban ugyanis szerepel ez az intézet is. Innovációs csoportokról beszél a szöveg ennek kapcsán. A csúcskompetenciákat úgymond megpróbálják összekapcsolni, és partneri kapcsolatokat teremteni a különböző intézmények, kutatóintézetek és vállalatok között, annak érdekében, hogy ezek az úgynevezett csúcskompetenciák valóban kialakulhassanak, mind gyakorlati, mind elméleti szinten. Létezik egy csoportosulás, amelynek célja, az élelmiszer lánc és az élelmiszerek vizsgálata. A liberális frakció úgy gondolja, hogy néhány módosítót azért be fog nyújtani, és ezen módosítók éppen erre vonatkoznak majd, tehát a közvetlen kapcsolatra a mezőgazdaság és erdészet, valamint a következő kutatási keretprogram között. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Paulson alelnöknek, Ashley, Osli úr következik. Köszönöm szépen. Nos, egy olyan dologról szeretnék beszélni, amely szerintem fontos a jövőbeni kutatási politikánk szempontjából. Mindenek előtt a KKV-kat kell támogatnunk ezen a területen. Sok-sok kutatási támogatás eddig a nagyobb intézményekhez került, sokszor egyfajta elefántcsontoronyban zajlanak a kutatások, és teljesen elszigetelődnek a kutatók a gyakorlati megvalósítástól, a gyakorlati problémáktól, fontos ezen változtatni. Milyen irányba haladjunk a jövőben, milyen irányban haladjon jövő, a jövőben a kutatás, és mi legyen a gyakorlati haszna kutatásnak. Említették az élelmiszerpazarlás problémáját. Azt hiszem az agrárium területén eddig mindig a termény növelése volt a cél, új kultúrákkal, egyfajta új zöld forradalom irányába, és ez mindig szorosan összekapcsolódott a géntechnológiával is. Valahol azt hiszem zsákutcába jutottunk ezen a téren. A kutatása révén az erőforrások hatékonyságának növelése lenne a cél, Fontos továbbá, hogy hogyan tudunk jobban a fenntarthatóság irányába elmozdulni, és melyek azok az eszközök, amelyek révén egy olyan mezőgazdaság alakítható ki, amely kevesebb foszilis energiahordozót hasznosít. Azt hiszem, a jövőben ezeket a szempontokat kell a kutatás előterébe állítanunk. Ez kell, hogy a kiindulási pontunk legyen. Két további dolgot említenék a másik vita során már többen is utaltak arra, hogy Európában bizonyos területek teljesen kiszorultak a kutatásból. Gondoljunk a fehérje tartalmú növényekre, ezek területén teljesen elhanyagoltuk a kutatást, célzottan kutatások, kutatási támogatásokat kell erre irányítanunk, hiszen elfogadhatatlan, hogy folyamatosan függünk a szója importtól, a szója behozataltól Elnök, köszönjük szépen Márténak. Jim Nicholson. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevő véleményét e két téma kapcsán. Sok időt töltünk itt a szakbizottságban azzal, hogy a különböző gazdaságok működéséről beszéljünk, de azt hiszem, nem foglalkozunk eleget azzal, hogy hogyan tudjuk a kutatás és a fejlesztés oldaláról javítani a helyzetet. Azt hiszem, nagyon jó lehetőség kínálkozik most a mezőgazdasági ágazat és a vidéki területek számára, hogy bekapcsolódjanak a kutatás és fejlesztés folyamatába. Az egyetemeket, mezőgazdasági intézeteket arra kell ösztökélnünk, hogy valamilyen módon javaslatot tegyenek arra, hogy hogyan tudunk a jövőbeni kihívásokkal megküzdeni, ahhoz kapcsolódóan, hogy az innovációs és kutatási intézmények milyen megoldásokat javasolnak. A GMO-k területén és egyéb más területeken is hatalmas kihívásokkal szembesülünk, ezért azt gondolom meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy végre a cselekvés talajára lépjünk. És ami az élelmiszerpazarlást illeti, az embereknek nincsenek is tudatában annak, hogy Európa szerte mennyi élelmet dobunk ki nap mint nap. Sokat beszélünk arról, hogy sokan éheznek a világon, de azt hiszem, meg kell értenünk azt, hogy hogyan tudunk gyakorlati lépéseket tenni a javulás irányába. Ha már csak 5%-kal csökkentenénk a kidobott élelmiszerek arányát, akkor ezzel már nagy mértékben hozzájárulnak a probléma megoldásához. És azt hiszem, meg kell határoznunk világos prioritásokat is. Az egyik terület, amely szerintem nagyon fontos, a diversifikáció. A diversifikáció a vidéki területeken, ahol a kis gazdák diversifikálhatják termelésüket. A mikrogazdaságokkal sokszor nem foglalkozunk eleget. Egy vidéki régióban sok esetben olyan gazdaságok működnek, amelyek egy vagy tí, akár tíz embernek adnak munkahelyet. Azt hiszem, ezen a területen nagyon nagy lehetőség kínálkozik a javulásra, itt kell tennünk valamit. Továbbá az igazi kézzelfogható projektek irányába kell csatornáznunk a támogatásokat. Ezáltal a technológiai fejlődés által azt hiszem, mindenképpen előrelépés érhető el. Azt hiszem tehát, hogy itt a lehetőség, hogy segítsünk azokon, akik az ágazatban, az ágazat peremére szorultak, és köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek. Köszönjük szépen, Jim! Én is szeretnék köszönetet mondani Szandra Kálnyete jelentéstevőnknek. Enyú úr szeretne még egyszer felszólalni. Igen. Elnézést, egy kicsit későn jeleztem, hogy hozzászólnék én is. Tehát nézzük, hol tudjuk, tudunk megállapodni. Egyetértek a zöldekkel abban, hogy nem szabad az élelmiszert elpazarolni, sokat pazarolunk, de a pazarlás oka részben az EU jogalkotás. Három területen láthatjuk ezt. A visszadobott halak a halászat területén. Sokkal jobb lenne, hogyha valamilyen módon hasznosítanánk ezt a hal mennyiséget. Továbbá a A mészárszékek esetében is rengeteg hulladék keletkezik, ezt is felhasználhatnánk valamilyen módon, és a kereskedelem területén is rengeteg pazarlás történik. Három példát említettem, ahol az Európai Unió beavatkozása az EU-s jogalkotás élelmiszerek pazarlásához vezet. Köszönöm. Bene, grazie, onorevole Agnew. Köszönöm szépen, Egnyúr. úr. Mielőtt a bizottságnak adok szót, Ruta asszonynak, szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Kalnyéta asszonynak, és hát hallottuk, az élelmiszerellátás biztonsága a tét. Ezt figyelembe kell venni a kutatási programokban. A holnap nagy témájáról beszélünk, hogyan tudjuk a mezőgazdasági termelést fokozni. Természetesen az élelmiszer hiány az egész világon égető probléma, és Európának segítenie kell a megoldásban. Minden esetre köszönöm, most a bizottságnak adok szót, Ruta asszony, és utána az előadó. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy eljöhettem a mai napon önök közé, meghallgathatom a vitát a mezőgazdasági kutatásért vagyok felelős a kutatási főigazgatóságon. Nagyon örültem annak, amikor láttam Kálnyéta asszony jelentését. A legfontosabb dolgokat emeli ki a kutatási programból. Igyekszünk a kutatási pénzből a legtöbbet kihozni, és a legjobb megoldásokat találni Éppen ezért azt gondolom, hogy a következő keretprogramnak koncentráltan kell lépnie. Ez egy kutatási és innovációs program egyébként, nem csak kutatási program. Egyébként jobban szeretnénk hangsúlyozni valóban hogy hogyan tudunk tudást átadni, hogyan tudjuk jobban összekapcsolni a gazdákat és a tudósokat és a mezőgazdasági főigazgatóságon dolgozó kollégákat is megkeressük, például az új innovációs partnerség igen komolyan figyelem, ezt igen komolyan figyelembe vesszük, és a gazdákat jobban látjuk, éppen a vidékfejlesztés témájában igyekszünk nagyot lépni, és a kapcsolat a gazdák és a tudósok között szerintem nagyon jó lehet a nagyon alaposan vizsgálja ezt a témát egyébként a jelentés, hol vannak a jelen programnak a nehézségei. Nyilvánvalóan fontos a tudományos kiválóság, de kevésbé eredményes a kapcsolatteremtés a mezőgazdasági gyakorlattal. Aztán a másik a pazarlás témája. Igenis ezt a témát tovább kell vinni. Nem csak az élelmiszerrel való pazarlásról van szó, hanem úgy általában szélesebb körben kell ezt vizsgálni, a különböző maradványok, maradékok, amiket nem használunk fel eddig, azt jobb módon lehetne felhasználni, vagy hasznosan. Természetesen van, ami sok minden a BSZ probléma például jelentkezett. Aztán, aztán a finanszírozás a nagyon fontos. A projektjeinkkel igyekszünk a felhasználást is vizsgálni, például a bioalapú műanyagok is fontosak lehetnek, hogyha új kutatási eredmények lehetünk ezen a területen. Tehát a kutatókat szeretnénk arra rávenni, hogy ezeket a témákat konkrétan vizsgálják. Ha tovább lépünk, és számosan hozzászóltak még a lelnök úr is, a biogazdaság a biogazdaság nem egy idegen dolog a mezőgazdaságtól, sokkal inkább arról van szó, hogy ez nagyon konkrétan összefügg, sokkal inkább, mint ahogy tudjuk. A bio pedig, ami az elején szerepel, az a biológiát jelenti, ez nem a biotechnológia, hanem a biológia. Tehát a cél az, hogy az összes biológiai kutatást a legjobb módon használjuk fel, fenntartható módon, és az az erdészet, a mezőgazdaság, a tenger adta erőforrásokat a lehető legjobban tudjuk felhasználni, hogy a legtöbbet hozzuk ki ebből, és valamennyien képesek legyünk a föld nyújtotta lehetőségek keretei között élni. Épp igyekszünk a biológiai erőforrásokat jól felhasználni, ez kell, hogy legyen a kutatás célja, aztán mások is felvetettek fontos témákat. Európa függősége a foszilis erőforrásoktól, itt megint csak a célról beszélek, vannak saját erőforrásaink, biomassa, biohulladék, ezt szeretnénk felhasználni az ipari inputként, természetesen lehetőséget kívánunk adni a diverzifikálásra is a vidéki gazdálkodásban. A biofinomítók témája például ez munkahelyeket tudna teremteni, és plusz bevételt, jövedelmet generál. Egy további pont a kis és középvállalkozások témája, ez egy rendkívül fontos téma. A hetedik kutatási keretprogram keretében is már sokkal nagyobb támogatást tudunk adni a költségvetés a kis és középvállalatok számára növekedett az elmúlt évben is. Büszkék vagyunk arra a mezőgazdasági élelmiszeripari területen, a kis és középvállalatok a hetedik keretprogramon belül sokkal fokozottabban tudnak részt venni, mint a korábbi években a hetedik keretprogramban vagyis a kutatást jobban összhangba hozzuk a kis és középvállalatokkal, illetve a gazdaságokkal. Aztán egy további téma, amit kiemel a jelentés is, a kielégítő költségvetés természetesen egy alapvető kérdés, hogyha megnézzük a finanszírozás jelenlegi helyzetét a hetedik keretprogramban, több mint két milliárd eurónk van egy nagyon széles körű területre, nagyon tág területre, a növények tartoznak idni a állattartás, a mezőgazdasági menedzsmentet sorolni lehetne a végtelenség, a legkülönbözőbb témákat, amelyeket ezzel fedünk le és hát éppen ezért meglehetősen vékonyra nyújtjuk a költségvetésünket ezen a nagy területen. A parlamentnek látnia kell a bizottság javaslatát éppen ezért a költségvetés, amit biogazdaságra, mezőgazdaságra költött költségvetés megduplázódott ezen a területen, ami azt jelenti, hogy szeretnék is fenntartani ezen a szinten, és ezzel biztosítani tudjuk a mezőgazdasági, erdészeti, halászati, akvakulturális kutatásokat. Ezek lennének az én kommentárjaim. Örülünk a véleményeknek és várjuk a továbbiakban is hozzájárulásukat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bizottságnak, most pedig Kanyita asszony az előadó. Köszönöm szépen! Köszönöm még egyszer. Hálás vagyok a kollégáknak az érdekes vitáért, amit itt le tudtunk folytatni üdvözlendőnek tartom azokat a felvetéseket, amelyeket itt elmondtak a Horizon 20-as program keretében. Várom a javaslataikat, a konkrét javaslataikat, és megígérem, hogy nagyon nyitott tudok lenni a vita során, hogy kompromisszumos megoldásokat találjunk szükség esetén, amit a többség el tud fogadni. Ez egy kiegyensúlyozott és jó véleményre vezethet szerintem. Köszönöm szépen! Most pedig ezzel berekeztem a szakbizottság ülését. Viszontlátásra a következő ülés nagyon fontos lesz június 18-án, 19-én a jelentés készít